dann, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, begrüße ich Kedves kollégák, kedves képviselőtársak, kedves hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket itt. Az AGRI és az INTA bizottság közös ülésén itt van Malmström asszony a kereskedelmi biztos, és Phil Hogan a mezőgazdasági biztos, mindkettejéket üdvözlöm. Arról lesz szó közös ülésünkön, hogy milyen kihatással vannak a nemzetközi kereskedelmi megállapodások a mezőgazdaságra, azok, amelyeket már megkötöttek, és azok, amelyeket amelyekről tárgyalás zajlik. Hogyha TTIP tárgyalások menetére, vagy a CETA tárgyalásokra gondolunk, akkor, illetve a CETA megállapodásra gondolunk, akkor más-más kihatással vannak ezek az agrárpolitikára, az agrártermelésre, úgy gondolom, hogy egy megfelelő kereskedelem, megfelelő feltételek mellett a növekedés biztosítéka, a növekedés záloga, és ennek meg kell jelennie a mezőgazdaság területén is. Ennek a jelen, jelenségnek. Különböző felfogások érvényesülnek itt. Egyrészt létezik egy folyamatorientált orientált um, élelmiszeripar Európában, amely Európa amely exportorientált, és hogyha megnézzük a CETA-t, a Kanadával kötött kereskedelmi megállapodást, akkor láthatjuk, hogy a tejtermékek és a sajttermékek az európai mezőgazdaság offenzív érdekeként jelentek meg a tárgyalás során. A feldolgozott mezőgazdasági alapanyagok az élelmiszerek fontos termékek, tehát és a földrajzi eredeti jelzők is a mi érdekeinket szolgálják. Globálisan az Európai Unió a legfontosabb mezőgazdasági exportőr. Ugyanakkor a kizárólag exportorientált mezőgazdaság nem lehet sikeres, ezért felmerül a kérdés, hogy hogyan kell átalakítani a mezőgazdasági politikát. E, illetve milyen kihatással van, hogy a mai tér kérdésünkre visszatérjek a nemzetközi kereskedelem a mezőgazdaságra. Milyen esélyek, milyen veszélyek rejlenek tehát ezekben a megállapodásokban. Nagyon örülök, hogy a két biztos itt van körünkben. Nem irányoztunk elő semmilyen sorrendiseget döntsék el a biztosok, hogy ki akar először szólni. Megadom társelnökömnek a szót, és aztán majd ő dönt arról, hogy ki melyik biztos szólaljon fel először. Köszönöm szépen. Oké. Okay. okay. E, Hölgyeim és uraim, Üdvözlöm Önöket, üdvözlök mindenkit, és persze üdvözlöm a két biztost, aki eljött hozzánk. Történelmi kihatása és jelentősége van egy ilyen közös találkozónak, amelyen két bizottság és két biztos is részt vesz, fontos üzenethez az európai mezőgazdasági ágazat számára, hiszen ami az európai mezőgazdaságban történik, ez nem csak a kaptól függ, és nem csak a mezőgazdasági költségvetés méretétől, volumenétől, hanem külső tényezőktől is függ. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben ez kiábrándító, illetve kiábrándító, mit mondok, hiszen úgy érzem, hogy sem a parlament, sem a bizottság nem fordít kellő figyelmet ezekre a kérdésekre. A külső, a mezőgazdaságot befolyásoló külső tényezőkre. Sem az Agri, sem az INTA, sem a bizottság nem fordít ezekre a kérdésekre kellő figyelmet. Ezért leg, főbb ideje, és nagyon aktuális, hogy ezt a kérdést napi rendünkre tűztük. Én gyakran hangoztattam a e kérdés fontosságát, hiszen mélyen hiszek abban, hogy a külső tényezők jelentősen befolyásolják a mezőgazdasági ágazatot. Ezért fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások és a kereskedelmi tárgyalásokra kitekintsünk, és feltérképezzük, milyen hatással vannak ezek az agrárágazatra. A válság nem csak Európára sújtott lem, hanem a világ sok más területét is érintettem. A kereskedelmi tárgyalások során bizony sajnos gyakran a mezőgazdaság kérdéséről megfeledkeztek, mondjuk a szolgáltatások vagy a pénzügy kérdéseit helyezve előtérbe. Ezért a mai ülésünk, még egyszer mondom, történelmi jelentőséggel bír, hiszen végre a figyelem homlok terébe emelhetjük ezeket a kérdéseket. Szükségünk van az agri-food ágra, a gazdálkodókra és az élelmiszeriparra. Itt nem csak a agrárkeres termékek kereskedelmére, vagy az élelmiszeripari feldolgozásra gondolok, hanem konkrétan a mezőgazdasági termékek és termények előállítására is. Arról azonban, hogy ezek a termékek és termények milyen kereskedelmi elbánásban részesüljenek, a kereskedelmi tárgyalások során döntenek, melyeknek regionális vagy globális kihatásuk van. És nem mindig a WTO fórumain zajlanak ezek a tárgyalások, hanem bilaterális módon is, vagy multilaterális módon, ezért a regionális megállapodások biztos egyre nagyobb szerepet játszanak a jövőben. Mi a magunk részéről nagyon nagy munkát végeztünk annak érdekében, hogy meggyőzzük a bizottságot, hogy mutassa be nekünk a kereskedelmi megállapodások kumulatív hatását. A CETA, a TTIP vagy a Mercosur államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás, vagy pedig az Új-Zélanddal és Ausztráliával megkötendő megállapodásokra gondolok. Így, ha a bizottság teljesíti kérésünket, akkor fel tudjuk térképezni az európai mezőgazdasággal szemben tornyosuló veszélyeket. Ezekről a veszélyekről kijelenthetjük, hogy súlyosak, komolyak. És éppen ezért örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, meg is kezdjük az ülésünket, most már a formális bevezetőn túl. Meg szeretném köszönni az INTA elnökének a bevezetőjét, köszönöm a két biztosnak, hogy eljöttek közénk, és kíváncsian várjuk, hogy vajon milyen mondandójuk van a mezőgazdaság helyzetéről a kereskedelmi tárgyalások során. Tudjuk, hogy az élelmiszer ellátás biztonsága nagyon fontos minnyájunk számára. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a világon minden területen, minden térségben támogatják a saját mezőgazdasági termelésüket, más eszközökkel, más módon bár, de mindenhol így van ez, minden harmadik államban támogatni akarják a mezőgazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, társelnök úr. A bizottság az ő maga nagy bölcsességében döntött arról, hogy ki kezdi a felszólalásokat? Ki, ki az első? Oké, okay, the vice Ennen bölcsességében a bizottság úgy döntött, hogy Malmström a szőnyeg. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt találkozhatunk e közös e, találkozón az INTA és AGRI szakbizottsággal. A belső együttműködés e, e, szellemében, és nagyon örülök, hogy a kereskedelmi tárgyalások mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól eszmét cserélhetünk a kereskedelmi dossziék, a TTIP, a Tunézia és egyéb tárgyalásokból, és az agrárszektor pedig alapvető fontosságú az európai identitás eh, szempontjából. Szeptemberben Juncker biztos megerősítette, a gazdák alapvető fontossággal bírnak a vidékfejlesztésben és az élelmiszerbiztonság szavatolásában. Így az agrárpolitikai az EU-nak mindig is eh, többről, mint gazdaságról eh, beszélt, igen, és a hozzáadott értékes sokkal szélesebb, és valóban a kereskedelem politikában is megjelenik mindez. Az első cél természetesen a gazdaság számára, fogyasztók, vállalkozások számára a nyílt verseny lehetősége. Az európai értékeket képviseljük, például a vidékfejlesztést kívánjuk támogatni, kiterjesztett, szélesebb körű élelmiszerbiztonsági megfontolásokból is. Elnök úr is elmondta, hogy az EU kereskedelme és agrárpolitikája koherens, erőteljes európai mezőgazdaságot szeretnénk felvirágoztatni, új piacokat szerezve de amikor a bel, belügyekről beszélünk az agrárium szintjén, természetesen ma az egyensúlyt az EU érdekeiben a belső védelem és a külső kitekintés között fontos minnyáján leépítjük most már az egyre nagyobb igényeknek megfelelő lépéseket. A szektor, az ágazat még mindig kereskedelmi pozitívummal járt, 8%-kal növekedett az elmúlt 10 évben. A gazdák tehát egyre nagyobb fontossággal bírnak az EU gazdaságban. A 1,4 millió munkahelyet teremtünk 650 ezer további munkahelyet az agrálélelmiszer exportjával 7 százalékát tette ki tavaly az exportált termékeinknek. Mindez azt jelenti, hogy ha az EU szolgálni szeretné az agrárszektor érdekeit, ugyanúgy, mint a gazdaság további érdekeit, keményen kell dolgoznunk, hogy új piacokhoz hozzájussunk. Ez az első célja a bilaterális és regionális kereskedelmi megállapodásoknak. Ezen megállapodásokat három három típusú e, export akadályleépítésére használjuk. Először is a hagyományos piac hozzáférés és vámtarifák. Sokan elmondják, hogy már nem sok vámtarifa létezik, de vannak még. És jelentős akadályát képezik ez a további eljuttatásra. Igazából a gazdasági tanulmánya világosan bemutatja ezt. Az EU export például a gabona szintján átlagos tarifája még mindig 40-45 százalékos, marhahúsnál 30 százalékos, tehát igenis ezen vámtarifákat kell leépítenünk. A Kanadából kapcsolatban az EU exportja 10 20%-os vámtarifákkal kell, hogy számoljam még, de a kanadai CETA e, e, majd 95%-kal e, vissza fogja venni ezen um, vámtarifákat, úgyhogy versenyképesebbé válunk. A kanadai legérzékenyebb termék a sajt, 18 uh, uh, uh, ezer eh, tonnával eh, megduplázhatjuk a sajt exportot. Vietnámi eh, megállapodás, a tarifa a különböző bor, alkohol és egyéb húsárok Japán 35% alá sikerült lenyomnunk az alkohollal kapcsolatos szeszes italok vámtarifáját. Reméljük, hogy jelentős javulásra számíthatunk, amikor japán kollégáinkkal a sertés, a, a tejtermékek, a zöldségek és más feldolgolt feldolgozott cukor, csokoládé és egyéb termékek vámtarifáját tárgyaljuk ki. A Mercosur partnerekkel is hm, defenzív politikát kell alkalmaznunk, javítanunk kell a sertés, zöldség, sajt és egyéb hústermékek szintjén is. Úgyhogy van még mit tennünk, ez nem elégséges. Az egészségügyi, közegészségügyi korlátokat is le kell építenünk, amikor a tarifa korlátokat már sikerült megszüntetni. Tudjuk, hogy minden kormánynak joga van ahhoz, hogy a közérdeket szolgálja és szabályozzon mind Európában, mind pedig partnereinkkel való kapcsolatnál a kormányoknak a biztonságot és a környezetvédelmet kell szolgálniuk. De ez nem mindig világos, hogy igazából mennyire nemes motivációkon keresztül jutnak el ehhez az egyes kormányok. Gondoljunk az SPS-re és a magas szintű jogszabályok érvényesítésére. A kereskedelmi megállapodások segíthetnek gyorsabban, bizalomra épülően tudjuk mindkét oldalról a kereskedelmi megoldásokat megtalálni. A korlátozások mondok például a, a a marha hús korlátozásban láttuk, milyen eredményekhez vezettek különböző területeken. A szisztemikus problémákat az EU regionalizációs politikája, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi betegségek kitörésének meggátlása is ilyen kérdések. A szetánnál például a Kanadával az állategészségügyi megállapodások fejezete nagyon fontos a végrehajtási fegyelem szempontjából. Új eljárásokat vezettünk be, amely a növények, állatok egészségügyi ellenőrzését fokozza. Természetesen biztosítanunk kell az európai földrajzi eredet jelzők, rockford cheese, e, whisky, egyéb sajtermékek. 45 kanadai részéről 160 és 169 termék különböző termékeinkről. Számos ország jelentős előrelépést tehát már tudjuk, hogy a földrajzi eredeti jelzők 11,5 milliárd eurós bevételt jelentenek. Természetesen cserébe nekünk is adnunk kell valamit, le kell tennünk az asztalra. Számos országnál a fő motiváció az ipari javak termékek, szolgáltatások hozzáférése, agrártermékek hozzáférése, ezek pedig rendkívül érzékenyek, hiszen ezeket védjük leginkább. És ez érthető, érthető a partnerek szempontjából, mert számos kereskedelmi partnerünk esetében nagyon kevés agrár termékkel rendelkeznek. Hogyan lehet igazából mindezt megoldani? Ugyanazon termékeket védve a két oldalról. Azt, hogy korlátozott hozzáférést tarifakvótaval védett hozzáférést biztosítunk, és a növekedési feltételeket vesszük figyelembe. Ezért nem fenyegetjük ezen érzékeny termékeket Például olyan esetben, amikor saját érzékeny termékeinkkel kívánnak szolgálni a partnerek, például a Mercosurnál a marha ö, olyan termék, marhahús, amely rendkívül érzékeny termék. Ezen partnerek természetesen nagyon fontos partnerek számunkra, és amikor az agráriumról beszélünk és de semmilyen kötelezettséget nem vállalhatunk az érzékeny területek szintjén. A tanulmány, amelyről Hogan biztos majd részletekben beszámol, két 12 megállapodás hatásáról szól, a hónap elején jelent meg a tanulmány és bemutatja, hogy a kereskedelmi megállapodások működnek Koreával kapcsolatban, például koreával kapcsolatban 2011 óta 40%-kal növekedett meg, az export megduplázódott agráriumban, tészta, zöldségek, gyümölcsök 30%-kal a tejtermékek 15%-kal a hús export. Itt vannak a gazdasági modellek, azt mutatják, hogy mindenképpen előnyeinkre lesznek a különböző forgatókönyvek, és elébe megyünk a, például a sertés és a tejtermék ágazatban bizonyos ambiciózus forgatókönyveken keresztül, de más ágazatokat is lefedünk, és vannak olyan ágazatok, amelyeket továbbra is tárgyalnunk kell még, de természetesen mindezt eh, teljes kép ben kell gazdasági modellként eh, vizsgálnunk. Világosak vagyunk a tanulmányban, hogy ezek nem eh, prognózisok hiszen nem mondhatjuk meg előre, hogy mi történik majd, a jövőben nem láthatunk. Ezért uh, gratulálunk uh, a nagyszerű munkához a tanulmányért, és persze ezek korlátozott eredménnyel járnak, hiszen nem modellezzük az SPS korlátok lebontását, vagy éppen a földrajzi eredeti jelzőkre sem e, tér ki külön. És e, a feldolgozott agrártermékekről nem szól a tanulmány, még akkor is, hogyha komoly e, növekedésről beszélünk. Nem beszélünk számos termékről, amely például 70%-át teszi ki igazából a kivitt termékeinknek igazából attól függően, hogy milyen forgatomról, könyvről beszélünk, a 0%-os vámtétel összes termék 98%-ánál és ipari termékeknél 50%-os részleges vámcsökkenés, de hát persze korlátozott a kihatása magának, a tanulmánynak. Nagyon szívesen kereskedelmi agrárkérdésekre kitérek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönöm. Thanks a lot, Commissioner Malmström. Köszönjük szépen, Malmström asszony! Mindig szívesen látjuk itt a körünkben, és ugyanaz igaz Hogan biztosra is, akinek most megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves biztos asszony, igen tisztelt képviselő hölgyek és urak! Köszönöm szépen a bevezetőt. Úgy hiszem, hogy ez a vita nagyon fontos és aktuálisan tartják meg, hiszen a gazdaságunkban egyre nagyobb szerepet játszik a kereskedelem, de nagy vita is zajlik a kereskedelemről, hogyha az európai választások fényében is meg kell, vitatnunk, meg, meg kell vitatnunk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások a társadalmaink javát szolgálják-e vagy sem. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk, hogy az európai mezőgazdaságra milyen kihatással vannak a jövendőbeli megállapodások kiinduló pontként megismételném, amit Malmström biztos mondott. A kereskedelem már most szolgálja az európai mezőgazdasági és élelmiszeripart. A kölcsönösen előnyös, erős megállapodások előnyös helyzetbe hozzák az exportot. A nemzetközi piacok egyre fontosabb szerepet játszanak az európai gazdaság növekedése és a gazdálkodók jövedelmének növekedése érdekében. A Trade for All, a bizottság ezen közleménye körvonalazza a jövőnket. 5,7%-kal nőtt az agri-food export 2016-ban. Ez főleg vidéki területen hozzájárult a munkahelyteremtéshez. Az elmúlt hónap, az, elmúlt, az első fél év nagy rekordot mutatott, illetve szeptemberben értünk el egy havi rekordértéket, 11,5 milliós eurós volument, ez 500 millióval lépte túl a tavalyi ilyen havi értéket. 131 kal nőtt a 20 import, 1,2 milliárd euró éperében, és, 40, és 18%-kal nőtt a zöldség export. Tudjuk, hogy minden egy milliárd eurónyi export 14 ezer munkahelyet terem. Tehát Kína irányába növeltük az exportunkat, és így az orosz embargó negatív kihatását lehetett kiküszöbölni. Az Európai Unió az agri-food termékek legnagyobb exportőre, és a legkevésbé fejlett országokból pedig a legnagyobb importőrök vagyunk hozzájárulva így a fejlődéshez ezekben a régiókban. Egy szimulációkon alapuló tanulmány, amely a DG Agri, illetve a GRC modelljeit alkalmazza, a következő következtetésekre jutott. E két, még egyszer mondom, teoretikus kereskedelmi szenárium az közül az egyik becsvágyóbb volt, 98,5%-ára a termékeknek teljes liberalizációt irányozott elő, és a maradék termékekre 50%-os vámot. A második konzervatív szenárium pedig a termékek 97%-ára irányzott elő liberalizációt és a maradékra 25%-os vámot. És azt vizsgálja meg a tanulmány, hogy mit történne 2025-re, feltéve, hogyha mind a két 12 szabadkereskedelmi megállapodást megkötnénk, milyen kihatással volna ez a piacra. Lássunk világosan. A 12 FTA amely szerepel uh, a tanulmányban, az Ausztrália, Kanada, Indonézia, Japán, Mercosur, Mexikó, Új-Zéland, Fülöp-szigetek, Tajföld, Törökország és az USA-val kötendő FTA-k szabadkereskedelmi megállapodások az elemzés megbízhatóságát is megvizsgáltuk, jelezzük, hogy ezek nem fikciók, hanem konkrétan, e, konkrét előrejelzéseken alakulnak. Például a csökkennének a vámok, és ez a nem vámszerű akadályok felszámolásához is vezetne és az érzékeny termékek területén ugyanakkor a defenzív érdekek érvényesülnének. Így jobb helyzetbe kerülne az EU gazdaságom. A tanulmány kiterjed minden agrifood termékre. A modellek ugyanakkor nem csak egy-két um, részt nem vonatkoznak részletekre, de a marha, a sertéshús, a tejágazat, a cukor, és egy további fontos termékcsoportra vonatkoznak a tej termékekre nagyon jó kitekintést írnak elő, vagy térképeznek fel ezek a tanulmányok a sajt tekintetében legalább a maximum 30%-os exportnövekedéssel és 9%-os árnövekedéssel számolnak a tejpor tekintetében 16%-os növekedéssel számolunk. A sertéshúsz tekintetében itt preferenciális kezelésre számítunk az ázsiai piacon, növekedéssel számolhatunk, de ugyanez igaz a borra is. Másrészt a marha ágazat igen sérülékeny, csökken az ár, <clears throat> és az rizs is érzékeny ágazat, különösen az ázsiai tárgyalások következtében a cukor és a szárnyas hús tekintetében is nagyobb importtal kell számolnunk. Érzékeny termékeink, tehát vannak nekünk is, és ki kell tekinteni az importra, a zöldség gyümölcságazat tekintetében a kihatás pedig semleges. A tanulmány tehát világosan ö, iránymutatást ad ö, annak érdekében, hogy megerősítsük a kapot és ö, export irányba állítsuk a termelést. Ahogyan Malmström biztos mondta, biztosítanunk kell a környezetvédelmet, az éghajlat célokat és a fenntartható termelést a jövendő kapban és persze a versenyképességről sem szabad megfeledkeznünk. Az európai agrárágazat a földrajzi eredeti jelzők hasznát is élvezi. Ezek nagy múltú földrajzi eredeti jelzők, és nagyra értékelem Malmström asszony erőfeszítését, hogy megőrizze a földrajzi eredeti jelzőket, és megakadályozzuk, hogy ezek korlátozzák a kereskedelmet. Előrelépést kell elérni itt globális partnereinkkel a kereskedelmi tárgyalások keretében. Én magam is így jártam el, sok találkozó során, amikor különböző országokban jártam 2016 során bizony sikereket is el tudnunk érni az SPS, illetve GI területén. Néhány nem vámszerű akadály felszámolásáról szeretnék beszélni. Az orosz embargó következtében próbáltuk a nem vám ter- természetű akadályokat felszámolni a harmadik államokkal való kereskedelemben, a WTO kerül, terül, keretén belül, illetve a bilaterális agri-food tárgyalások során. Mexikó, Kolumbia, Japán, Kína, Vietnám és Indonézia voltak az országok, ahol jártam, és mindig az EU agri-biznisz képviselői kísértek el, nagy előrelépést értünk el Kínában például a négy EU tagállam marha hús és marha származékai piacra jutását biztosítottuk. Japánban is a marha hús jobb helyzetbe kerül, és a holland borjú hús is jobb Um, piachoz jutással rendelkezik, Kolumbiában pedig a zöldség gyümölcságazat rendelkezik jó le, jobb lehetőséggel. Az a belga alma uh, jobban bejut például erre a piacra, és 2017 májusában Kanadában is jobb helyzetbe kerülnek az EU agrár területek. Új lehetőségek nyílnak meg tehát az Európai Unió üzlet vállalkozásai számára. Ezért, elnök úr, azt mondhatom, hogy a kereskedelem az EU agri-food ágazat fejlődésében fontos szerepet játszik. Erről egyébként a bizottság elnöke Juncker is beszélt, de biztosítani kell azt, hogy exportőreink azonos versenyeségekkel rendelkezzenek, és megfelelően felszámoljuk az SPS akadályokat. Ezt a munkát szeretném folytatni, meg szeretném határozni, melyek a fő lehetőségek, és a kulcspiacokra betörést szeretnék biztosítani. Az a fontos, hogy a fenntartható növekedést biztosítsuk, a beszállítási láncokat megteremtsük, biztosítsuk. Úgy hiszem, hogy minnyájunk érdeke, hogy a nemzeti keres, nemzetközi kereskedelemben ne veszítsük el piaci részesedésünket, mi több új lehetőségeket találjunk, új dinamikát adva így az Európai Unió agrifood ágazatának. Köszönöm. Thanks a lot, Commissioner Hogan. So we had now Valóban világos inputot kaptunk, világos iránymutatást a vitánk lefolytására. A frakcióknak adom majd meg a szót. Az első körben a politikai frakciók koordinátorai mindkét szakbizottság részéről megkapják a szólásra a jogot, aztán választ a biztosoktól, aztán második körben majd egyfajta pingpong effektussal egy agri, majd ezt követően egy INTA szakbizottsági képviselő teheti fel a um, kérdést, a legfontosabb szabály pedig az, hogy senki nem beszélhet másfél percnél hosszasabban. Másfél perc tehát a felszólalási idő, és ezt nagyon szigorúan fogjuk venni a koordinátoroké az első kör lehetősége, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Világos tehát, hogyha esélyünk, esélyt akarunk adni a széles körű vitára, számos tagnak megadni a szót, akkor nagyon szigorúan kell vennünk a felszólalási időt. Rendben. Első körben tehát 16 koordinátumunk van, 16 bizony. 8 plusz 8, ez 16. Talán mindenki nem akar mindenki szólni, de szólhat. Másfél percet kérnék mindenkinek adni. Az INTA eh, eh, néppárti eh, frakcióvezetője, frakció koordinátora tehát Valesza úr. Köszönöm. Furcsa, hogy én vagyok az első, meglepődtem elnézést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Fentartásaim vannak a tanulmányjal kapcsolatban, amelyről beszélünk. Úgy gondolom ugyanis, hogy lehet még javítani a jövőt, a jövőbeli referenciákat. Valami, amit úgy érzem, hogy nem igazán ö, érzek helyén, az arról van szó, hogy nem veszi a tudomány, a tanulmány figyelembe az ideiglenes intézkedéseket a kereskedelmi megállapodásokban, még akkor is, hogyha a kereskedelmi liberalizáció jövőbe, eh, jövőbeli helyzetét eh, kívánja eh, előrevetíteni, például az ukrán megállapodásra térnék ki. Ugye Ukrajnával látjuk, hogy éves szinten az öt éves időszakban mi történt? Tehát a kérdésem az, hogy a megállapodást miért nem, illet, miért nem vették be ebbe a tanulmányba? A, és mondjuk az agrártermékek specifikus ágazati helyzete. Például az én országom, Lengyelország és Ukra, az ukrán megállapodás kihatása az EU tagrágokra. Az SPS, az ntb kre és az SPS akadályokra gondolok itt most. Úgy érzem ugyanis, hogy még mindig megfelelően kellene elemeznünk ezt. Miért? Mert most tudjuk, hogy ezek az akadályok komoly kihatással lesznek az agrár exportra és a vámokra. Köszönöm. Szigorúan veszük, köszönöm. Népár Agri. Albertes. Az előttem szólók Bent Lange és Szikerszki úr elmondták, de én is el szeretném mondani, hogy hálás vagyok ezért a közös ügyésért, és a néppárt frakció nevében üdvözlöm a két biztost. Köszönöm Malmström biztos szönnök is, Phil Hogannek, hogy itt, van, itt vannak van. Tíz évig az INTA tagja voltam, hosszú ideig foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Meg szeretném állapítani, hogy gazdálkodóként nagyon is függünk a kereskedelemtől, a nemzetközi kereskedelemtől. És ha jó nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kötnek, akkor ez az előnyünkre válik. Nálunk jó termékeket állítunk elő, mi jobb húst, jobb sajtot termelünk, jobb borunk van, Európában nem félek a világkereskedelemtől, de megfelelő feltételeket kell teremteni. Attól azonban félek, hogyha nehéz helyzetbe hozzuk a gazdálkodóinkat hogy most betiltsuk a glifozátot, vagy más enzimeket, hogyha mindent betiltunk, biztos urak és hölgyek, akkor bizony nem, nem merül fel, hogy harmadik piacokra lépjünk be, hiszen nincsen versenyegyenlőség az Európai Parlament már 2010-ben a Mercosur tárgyalások kapcsán egy fontos döntést hozott. Több mint 500-an szavazták meg ezt az állásfoglalást jelesül, hogy a behozott agrártermékeket csak akkor szabad behozni mi piacunkra, hogyha mi állat- és növényvédelmi szabályainkat is betartják. Agri SND koordinátorunk Paulo de Castro kap Tessék, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr és köszönöm a biztosoknak, hogy itt vannak, ezen a nagyon fontos vitán vesznek részt. Meg kell ki kell emelni még egyszer, hogy az Európai Unió a világ legnagyobb agri-food exportőre, még az USA-t is megelőzzük. Ez egy olyan tény, amelyet nem szabad elfelejtenünk a mai vita során is. Szükségünk van a nemzetközi kereskedelemre, a növekedésnek, amelyre oly nagy szükség van Európában, szüksége van a nemzetközi kereskedelemre. De, ahogyan Desz kollega mondta, a feltételek nagyon fontosak. Például a földrajzi eredetjelzők játszanak nagyon fontos szerepet a mi termés, termelésünkben, ezekről nem szabad megfeledkezni. Több mint 170 földrajzi eredetjelző jelent meg a CETA-ban. Lehetőség van erre. A Kanadával való megállapodást nem szabad elfelejteni más tárgyalások során, és kérdezem, hogy elérhetjük ugyanezt a szintet más megállapodásokban. David Martin, az INTA koordinátora. Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen egyetértek a tanulmány kijelentéseivel teljesen világos, amit Paulo mondott, az Európai Unió a világ legnagyobb agrifood exportőre. Éppen ezért minden nemzetközi megállapodásból aránytalanul ö, több hasznot húzunk. A CETA hatályba lépésével a nek, szívünknek oly kedves tej ágazat jobb helyzetbe kerül. Támogatom a piacok megnyitását, de egy aggályomról szeretnék beszélni. Jelesül, hogy kereskedelmi partnerink kibújnak a kötelezettségek a Vietnámmal egy, megegyeztünk abban, hogy a bor és a párlatok vámiát nullára csökkentik, de Vietnám ugyanakkor egy fogyasztói adót vezetett be, ezzel akadályozva meg a nagyobb piacra jutást, a koreaiak pedig csökkentették a viszki a piaci hozzáférést megteremtették, ugyanakkor pedig a vám eljárást változtatták meg, gáncsot vetve így az európai viszkinek, már amennyiben a viszkinek gáncsot lehet vetni. 5 millió fontot fizettek ki például, víz fizetett ki egy nagy viszkiház, csupán a koreai vámhatóságoknak. Azt gondolom tehát, hogy megfelelő tárgyalásokra van szükség. Köszönöm szépen. Az Agri ECR um, koordinátora James Nicholson kap szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy mindkét biztosnak megköszönjem, hogy eljöttek. Üdvözlöm ezt a jelentést. A a jelentés azt mondja, hogy a nem szabadkereskedelmi megállapodások sok ágazatra pozitív kihatással voltak. Az egyik ágazat azonban, amelyre nem voltak olyan pozitív kihatással, a hús ágazat legyünk realisták. A Mercosurral való kereskedelem voltak éppen az európai eh, marha ágazatot eh, lehetetleníti el. Azért, mert bizonyos ágazatok jobban szerepelnek, ennek, ezért nem szabad elfeledkeznünk a többi ágazatról. Nem szabad megengedni, hogy ellehetetlenítsék a más ágazatot, például a marha, marhahús ágazatot. A gazdasági kihatásoknál figyelembe kell venni ugyanakkor a szociális és környezetvédelmi kihatásokat is. Mi történik, hogyha tényleg kihal az európai marhatartás? Súlyos kihatással lesz a vidéki térségre a vidéki térség kohéziós erejére. Nem szabad megfeledkeznünk tehát a marhaúságazatról. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság hosszú ideig fontos szerepet kell, hogy játszon a vidéki térségen, és a TTIP tárgyalások kérdésére még rá szeretnék térni, hogy mi lesz a TTIP sorsa. Alde Agri, Jens Róda. Köszönöm szépen, elnök úr. support to FTAs and your Szeretnék köszönetet mondani a támogatásért. Teljes mértékben egyetértek, ahogy teljesen helyesen mondták, hogy fel kell ismernünk, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe, egyre nagyobb a szkepticizmus a szabadkereskedelemmel kapcsolatban, mind Európában, mind a világ más részein. Nézzük csak meg a tárgyalásokat a CETA-val kapcsolatban. Ez volt a legnyitottabb szabadkereskedelmi tárgyalás világszinte fogyasztóvédelmi, környezetvédelmi eh, egyezmény, az egyik legszolidabb, leg európai volt, és mégis nagyon sok országban szkeptikusak voltak az emberek ezzel kapcsolatban. Németország gyakorlatilag a TTIP-et most félretette a jövő évi választások előtt. Mi a helyzet Franciaországgal? A kérdés az, hogy az Európai Bizottság dolgozik-e valami olyan stratégián, amivel ezzel a kihívással akarnak szembenézni. A szabadkereskedelem, ez tulajdonképpen már szitokszónak számít sok polgár körében. Mit tehetünk ennek ellenében? Köszönöm szépen. Sárka asszony következik. Um, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a két biztos jelenlétét is. Örülök annak, hogy lehetőségünk van összekötni két olyan területet, amelyek egyaránt fontosak a kereskedelem területén, de minden különböző szektorra való hatást is fel kell mérnünk. Manapság ritkán hisszük el, de a kép nem csupán fekete vagy fehér. A mai napból azt szűröm le, hogy óriási lehetőségek állnak előttünk, és pozitívan értelmezem azt, hogy az export számaik valóban ilyen magasak az agrifood területen, és hogy komoly lehetőségek állnak például a tejiparág előtt is, de a CETA keretében például a bor előtt és a földrajzi eredetjelzők előtt is komoly lehetőségek állnak. Azonban nem nézhetünk vakon az érzékeny termékek területére érdeklődéssel hallottam, hogy a szabályozások joga továbbra is érintetlen marad, és az érzékeny szektorok is védelmet fognak élvezni, mint ahogyan azt meg is érdemlik. Én így vélem ami kifejezetten érdekes volt, és aggodalmat okozhat, ahogy Jens kollégám is mondta, az emberek bizalma ezen kereskedelmi szabályokban, hogy milyen következményeik lesznek a jövőre. Ma tartottunk egy ülést a nemzeti parlamentek részvételével is, a Kanada és EU közötti kereskedelmi egyezményről, ami kiváló lehetőség volt arra, hogy felmérjük, hogy hogyan tudjuk a különböző szektorok között milyen a kapcsolat, és milyen hatás lesz a kereskedelemre, illetve hogy tudjuk, hogy pontosan ki felelős milyen intézkedésekért. És amennyiben szükség lesz enyhítő intézkedésekre egyes területeken, ahogy néhány kolléga már felhívta a figyelmet rá, tehát, hogyha negatív hatásai lesznek a makroökonomiai növekedésnek mikroszinten, az egyezményekből eredően, vagy a globalizációból eredően, akkor biztosítanunk kell, hogy nemzeti szinten az államok és a kormányzatok tudják, hogy ők maguk tehetnek adjusztáló, finomító intézkedéseket, és a következő lépések ezzel lehet, pont ezzel az kapcsolat megteremtése lehet a mezőgazdaság területén is. Köszönjük szépen, Inta részéről következik. Jules. Köszönöm szépen, én veszem át a szót, hogyha megengedik. Tisztelt elnök úr! Az Agrinál dolgozó kollégáimat nagyon szeretném figyelmeztetni a TTIP és a CETA -e szerződések veszélyeire. Ezzel ugyanis olyan konkurencia versenybe megyünk bele, amelyet e, elveszítünk. Én magam részt veszek a holland kukorica burgonya keményítő szövetség munkájában, akik például a TTIP keretében olyan versenybe kényszerültnek, melynek keretében jóval olcsóbb vagy genetikailag manipulált termékekkel kell versenyezniük. Emellett meglátogattam egy brabanti sertéstelepet is, amely szintén azért aggódik, hogy olyan cégekkel fog versenyezni, amelyek kevesebbet költenek az állatok jólétére, neonikotinoidokat és növekedési hormokat használnak. Nem véletlen, hogy ezek a szektorok nagyon erősen ellenzik a TTIP-t és a CETA-t is. Főleg a holland sertés, szarvasmarha és baromfi termelők. Ezt az analízis Sharon Treat is ö, osztja velem az amerikai Maine állam egyik kutatója, aki már figyelmeztetett minket az európai európai húságazatra való hatásra vonatkozóan. Selling of the Farm címmel találhatnak erre sok találatot a Google-on. Az új hatások keretében éppen, hogy a kis vállalkozások és a fogyasztók ihatják meg az ilyen negatív hatások levét. Az ISDA tanulmányából is éppen ez derül ki. Szeretném kérdezni, hogy ismeri ezt a tanulmányt, és mit von le ebből? Az Agriguer részéről Maria Lilia Szenra Rodríguez asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogyan hallottam Malmström és Hogan biztosok szavait, az első dolog, amire gondoltam, az, hogy nagyon eltérő világokban, párhuzamos világokban élhetünk. Önök ugyanis a cápák és a finanszírozás területén élnek, önök csak a pénzt látják. Én magam azonban igazi föltúrók és mezőgazdák között élek, akik az önök kereskedelmi politikáiknak a, a kapnak és a, és a eti szakpolitikáiknak köszönhetően elveszítik a munkájukat, egyre nagyobb veszélybe kerül a megélhetésük amikor arról beszélnek, hogy új munkahelyeket hoznak létre, de valóban figyelbe vennék a jelenlegi helyzetet, azt is fel kéne mérniük, hogy pontosan hány munkahelyet fogunk elveszíteni. Ezek a kereskedelmi szerződések ugyanis, amelyek liberalizálják ezeket a területeket, az alacsony áru exportok területén, és ezek a szabadkereskedelmi egyezmények, melyek előttünk állnak, tönkre tehetik az összes egészségvédelmi és környezetvédelmi sztenderdünket, és éppen, hogy szembe mennének a mezőgazda, mezőgazdaságban dolgozó gazdák érdekeivel az Európai Unió részéről. Azok az országok, melyek aláírták velük ezeket a, ezeket a szerződéseket, szintén nem lesznek jó helyzetben. Talán önök is emlékeznek rá, hogy dél-amerikai gazdák is próbáltak szembeszállni ezeknek a, ezekkel, a, ezekkel a szerződésekkel. Az agrizöldek részéről következik a következő koordinátor kolléga. Bové úr, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, biztos asszony, van itt egy, egy kiindulási pont. A, a kereskedelemről beszélünk, és a szabad kereskedelemről, de ez két különböző dolog. Ezt figyelembe kell venni. Most belemegyek, a, most rögtön a mezőgazdaságra térek ki. Ma mérlegről beszélünk, mérleget vonunk. Hogyha megnézzük a szarvasmarhatartást, illetve a sertéstartást, a kanadai szabadkereskedelmi egyezmény önmaga már több tízezer munkahely elvesztéséhez vezet. Hogyha ehhez még hozzáadjuk az USA-t, hozzáadjuk a Mercosurt, akkor egy valódi válságot váltunk ki a szarvasmarhatartásban. És kik fognak ebből nyereséget elvonni a nagy cégek, akik az USA vagy a kanadai cégek fiókvállalatai kínai tulajdonossal. Ennek semmi köze már a gazdákhoz. A második dolog, önök beszéltek a földrajzi eredet meghatározásról. Hadd mondjam el, hogy amikor 140, 140 ilyen eredet meghatározást védünk meg 1400-ból, ez csak 10 százalék. Tehát ez azt jelenti, hogy az eredet meghatározások köz, között diszkrimináció van. Van, amelyiket védjük, van, amelyiket nem védjük a szabadkereskedelmi egyezménybe, és ez a diszkrimináció bevonul ezzel, belép az európai jogba, szerződésekbe, de ez illegális, ez nem felel meg az európai jognak, és ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Begén asszony az INTA EFTD részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm a két biztosnak, hogy eljöttek. Néhány gyorsan megfogalmazott kérdést szeretnék feltenni, kihasználva azt a lehetőséget. Ezek a megállapodások biztos, hogy sok termelő számára hasznosak, de nem mindenki számára. Éppen ezért a különbségeket fel kell mutatni, hiszen különbségek vannak a termelők között. Kérem, hogy differenciáltabban mutassák be az előnyöket és a hátrányokat. Ugyanakkor a biztosoktól szeretném kérdezni, hogy a minden csak nem fegyvert megállapodások keretén belül is megvédik-e földre az eredeti jelzőket. Ami pedig az orosz embargót illeti, ez az olasz zöldség és gyümölcs termelőket és más agrifood termelőket nagyon súlyosan érintette. Milyen megoldást látnak? Én is úgy gondolom a földrajzi eredeti jelzők kapcsán, hogy a CETA-ban nem értünk el mindent, amit el, akarunk ér, el akartunk érni, és De Castro kollégától kérem, hogyha más nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban ezt a védelmi szintet el akarjuk érni, akkor már a CETA kapcsán sem hangoztathatjuk csak az elégedettségünket. A földrajzi eredetjelzők kapcsán tehát kérdezem a két biztos, hogy mit akarnak tenni, hiszen jelenleg nem csak az EIPO, hanem a DG Agri is regisztrálja ezeket az eredetjelzőket. Agri. Köszönjük szépen, pedig, most pedig az Agri RDD-től John Stewart New urat kérem fel. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket, biztos úr. Én a fehérjékről fogok beszélni, hiszen ez mind a kettőjük portfóliójába bekerül. Európából mintegy 130 ezer tonnányi gémanipulált szóját importálunk évente. A bizottság visszadobta a labdát a tagállamok oldalára azzal kapcsolatban, hogy vajon termeszhetünk e mi ilyesmit, és a legtöbben természetesen azt mondták, hogy nem. Ezért itt nagyon komoly álszentséggel kell szembenéznünk felteszem magamnak a kérdést, hogy milyen fenntartható ez a helyzet. Ehhez még hozzá kell adni a katonai, a, például a repceolaj kereskedelmi akadályait is. Azonban a repceolajnak van például egy mellékterméke, amely a fehérje termelőkhöz kerül, azonban ez elveszik számunkra az embargó miatt a babbal kapcsolatban például két probléma van, hogy csak 5-6 havonta, 5-6 évente lehet megtermelni, és nem olyan jó minőségű fehérjét ad. A Kína is belépett a szójabab területére, és óriási lépésekkel halad előre a termelés területén. Ez azt jelenti, hogy a az áru, áru olyan komoly mértékben felment, hogy Nagy-Britanniában magunknak kell megtermelnünk, de ezután még ki is kell szárítani, ami újabb energia költséget jelent. Most pedig attól félünk, hogy a zöld lobby eléri azt, hogy a szója termelést Dél-Amerikában vissza is szorítsák valamilyen ködös klímaváltozási ok miatt. Van egy problémánk, ezt mindenképpen meg kell beszélni. Köszönjük szépen! ELNEF Agri Filip Liazó képviselő következik. Köszönöm szépen, biztos úr, ön beszélt a szabadkereskedelemről, de ez tulajdonképpen szervezett deregularizáció. A nagy cégek megállapodnak a szabályokban, a metódusokban, a mezőgazdaság finanszírozásában a munkahelyteremtés is veszélybe kerül. Azt hiszem, hogy ma egyáltalán nem lehet eh, megállapítani, hogy mennyi munkahelyet érint majd a szabadkereskedelmi egyezmény, mennyi fog eltűnni, mennyi marad meg. Ami 2014-es eh, eh, felmérés eh, illeti, állítólag abból indulta ki, hogy 600 ezer munkahely szűnik meg Európában, ebből 130 ezer Franciaországban. Ön azt mondta Hogan úr, hogy ez az egyezmény globálisan pozitív valóban, mennyiben? Ez veszélyezteti a földrajzi eredet meghatározásokat, és hatása van az eh, importra is. Az észak-amerikai termékek, olcsóbb termékek elárasztanak eh, bennünket, és nem, ezek nem annyira jó minőségűek, eh, és ez veszélyet, veszélyt jelent a kiváló minőségű európai termékekre. Most nem is fogok beszélni, folytatom az, az orosz embargóval, ami teljesen tönkreteszi a gazdákat gyakorlatilag ez a válság már megérkezett. Köszönöm szépen. Az eh, Eduard Ferran következik az INTA ENF eh, e eh, részéről, ami a CETA ütemtervét illeti, ez egy kicsit aggaszt engem, úgy látom, hogy túlságosan sietetjük ezt a problémát, 350 millió dollár támogatást fizet az amerikai gazdaság az tejágazatnak. Mi a helyzet a húsiparral, illetve mit gondol az Európai Bizottság arról a tanulmányról, amely arból indul ki, hogy 50 ezer munkahely fog megszűnni Franciaországban, miután Kanada és az EU megköti ezt a szerződést, ami a COP-kat illeti ez az, eredet, az eredet meghatározásokat eh, illeti, eh, ezek á, nagy része áldozatául válhat a szabadkereskedelmi megállapodásnak, hogy nem, hogyha nem védjük a szerződésben. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk az első fordulót, és most megadom a szót a biztosoknak, hogy válaszoljanak. Maximum 10 percet tudok adni. És most fordított sorrendben megyünk, eh, Hogan úrral kezdjük. Köszönöm a szót, elnök. Esként Valeza úr említette azt a kérdést, hogy mi van Ukrajnával. Az Ukrajnával folytatott megállapodásunk benne van a tanulmányban, az alapját képezi. Az összes ilyen megállapodásra kiterjednek ezek az esetek, az Európai Unió teljes egészére vonatkoztattuk az elemzést. Tehát Ukrajnát is figyelembe vettük. Természetesen egyetértek önnel, hogy az SPS alaposan elemezni kell, azonban nincsen olyan modellünk, amelyel teljesen egyértelmű, pontos információt tudunk belőle kinyerni. Ha ön a kezünkbe tud adni egy ilyen modellt, akkor mindenképpen figyelembe vesszük. Deszúrral is egyet abban, hogy egyenlő verseny lehetőségekre van szükség, például sztenderdek területén is, és ezt minden szabadkereskedelmi megállapodásba belepróbáljuk foglalni. Martin úr említette a vietnámi fogyasztási adót, amely sajnos visszaépít néhány előnyt, amelyet elértünk. Nemrég voltam Vietnámban, és fel is vetettem ezt a kérdést egyébként közvetlenül a vietnámi hatóságoknak, akik felülvizsgálják a kérdést, hogy mit tehetnek ezen a területen. De persze mi magunk nem hívhatjuk fel bármely ország, szuverén ország figyelmét arra, hogy ő maga változtasson valamely ilyen területen, de minden esetre felvetettem a vietnámi hatóságoknak, és be is számoltam róluk. Mr. De Castro, De Castro úr a munkahelyek kérdésére is kitért, és egyet értek vele is. Nicholson úrnak azt kell mondanom, hogy a Maraus és a Mercosur kérdését is teljes egészében figyelembe vettük. Nem olyan irányban megyünk tovább a Mercosur partnerénkkel, amely a marha húst veszélyeztetni. Ez a terület továbbra is ez a továbbra is érzékenyen van eh, kezelve. A TTIP jelenleg is le van fagyasztva, és még kérdéses az, hogy Amerika részéről mi fog ezzel kapcsolatban történni a jövőben. Természetesen Mr. Rode úr eh, aggájait is megértem, az első azonban, amit válaszolnék neki, az, hogy nagyon jó, hogyha valós információt tudunk kapni a szabadkereskedelmi tárgyalásokban, és hogyha teljes, precíz információt tudunk kapni arról, hogy az adott megállapodásnak pontosan mi lesz a tartalma, az már egy jó kiinduló pont. Sokszor a félreértés abból ered, hogy mi nem képezi részét ezen megállapodásoknak, ez azonban nagyon nehéz kérdés, és sokaknak persze érdeke ezen nem megfelelő információkkal való visszaélés. Szeretnénk ezért egyértelmű információt jutatni ezekről a dolgokról, hogy mindenki maga tudja eldönteni, hogy pontosan mi a legjobb irány. a utólagos intézkedések valóban az egyes tagállamok felelősségi körébe tartoznak. Az belföldi politikák nem az Európai Unióra tartoznak, azonban egyértelműen egyetértünk azzal, hogy ilyen angyusztási politikákra szükség lehet. Menyor úr említette, hogy a fogyasztók és a kisvállalkozók is szenvednek a hátrányoktól. Én azonban szintén egy olyan szervezetet képviselek, amely ezt a két csoportot is képviseli, a kap, keretében, ezért engem is nagyon, engem is nagyon is érdekel az élelmiszerbiztonság és a fenntarthatóság. A fogyasztóknak is érdeke, hogy fenntartható, jó minőségű termékeket kapjanak, ezt próbáljuk a jövőben is elérni. És mint önök is tudják, az élelmiszerbiztonság területén az egyik legmagasabb színvonalú utánkövető rendszerrel rendelkezünk. Tudom, hogy valahányszor önökhöz beszélek, mindig vannak olyan területek, ahol nem értünk egyet. Szeretnék visszatérni arra, hogy 56 millió euróval támogatjuk minden évben az európai gazdákat. Természetesen ezzel kapcsolatban mindenkinek megvan a lehetősége, hogy a szerződésekben hallassa a hangját. 17, 2017. januárban kezdjük el a meghallgatási folyamatot, ahol mindenkit meghívunk és nagyon örülök, hogyha a kis, gaz, kis gazdáktól is kapunk hozzászólást, hiszen nagyon komoly támogatást várunk tőlük is, cserébe azért a támogatásért, amely minden tagállamban az ő részük is. Minden nap kapunk kéréseket szabadkereskedelmi állmegállapodásra dél Amerikából. Hogyha Peru, Kolumbia, Ecuador vagy Chile is szeretne velünk minél közelebbi kapcsolatba kerülni, akkor azt nem utasíthatjuk el. Valószínűleg önök más emberekkel beszélnek, mint mi. Fube úr, azt hiszem, hogy nagyon fontos kihívással állunk szembe a vidéki területeken, amelyel találkoztam már a parlamentben és a bizottságban is, a munkahelyteremtés területén. Ezen a területen biztosítani kell, hogy az érzékeny termékeket mindenképpen megvédjük, ilyen például a marahús, ezért is vetük fel ezt is a jelentésbe, és elegendő amuníció, elegendő muníciót adunk ezen terület kezébe, annak érdekében, hogy megvédje ezt az érzékeny területet, főleg a munkahelyeket, hiszen ezek kiemelt jelentőségűek. Semmiképpen nem szeretnénk azáltal veszíteni, hogy elfogadnánk az amerikai követelményeket, ezért keményen tárgyalunk. A kettő kettőn áll a vásár, ezért, hogyha ők ilyen követelményeket támasztanak velük szemben, nekünk reagálnunk sem kell rá. A földrajzi eredeti jelzők felismerése Kanadában és Amerikában nem ismert, de Kanadával óriási áttörés volt az, amikor elismerték a rendszerünket a földrajzi eredetjelzőkről, és erre már építeni tudunk. Természetesen nem tökéletes ez az elfogadás, hiszen még nem vontuk be az összes földrajzi eredetjelzőt, de már óriási volt az áttörés, ahhoz képest, hogy korábban el sem ismerték őket. Megint asszonynak válaszolok az importok korlátozásáról, a vámkvóták, a vámkontingensek. Hogyha van olyan termék, amelyet szeretnénk korlátozni, azt a TRQ, tehát a vámkontingenseket keresztül tesszük. Örömmel mondom, hogy amióta biztosá váltam, ki tudtam mozdulni az irodámból, és kimehettem valóban a piacra, hogy közelebbről megvizsgálhassam például az orosz embargó hatását, hogy hogyan működnek az egyes piacok, és hogyan tudunk új piacokat meghódítani hogyan tudunk új bevételeket szerezni. És az Európai Unióba érkez, Európai Unióból Oroszország felé menő export 95%-át sikerült és átirányítanunk más piacokra, ezért nagyon komoly előrelépésnek könyveltük el ezeket az elmúlt két évben. Természetesen nem ugyanazt az értéket kapjuk ebből vissza, mint azt szeretnénk, de ezen is folyamatosan dolgozunk. Hogyha nem engedjük el a kezünkből ezeket a standardeket, akkor feltétlenül előnyöket fogunk tudni kihasználni ezen a távol-keletre elterelt piacokról, akik minőségi Európai Uniós termékeket keresnek. Természetesen továbbra is fennáll deficit, és beszéltünk már a három termény szabályról a nagy-britanniai területeken, amelyeket előnyére is használhat az ország, például a szójabab és a babtermelésben. Azonban sokan úgy döntöttek, hogy nem szeretnék ezt kihasználni, olyan más terményeket termesztenek inkább, amelyeknek kisebb az előnye számukra. Ezért érdemes lenne ezeket számukra reklámozni, hogy a fehérje termények, a borsó és a bab nagyon komoly előnyöket jelenthetnek a gazdáknak, és még a környezetvédelmi dimenziót is erősíteni számukra is előnyös lenne. Azonban természetesen továbbra is deficitünk van ezen a területen, és a világ számos egyéb területéről kell licencrendszereken keresztül importálnunk ilyesmit, aminek természetesen társadalmi aggodalmak, aggodalmakat is követnek. Hiszen még az ilyen szója termékek importálásához is komoly licencekre van szükség. Természetesen ezzel kapcsolatban támogatom kollégánk hozzászólását. Lez úr és Veran úr hozzászólására visszatérve, ők említették a munkahelyteremtéssel, munkahelyekkel kapcsolatos problémákat, illetve a maraós támogatását. Mint önök is tudják, továbbra is támogatjuk a fenntartható maraós termelést az Unióban, és itt kiemelem a fenntarthatóság szót. Ugyanis a piac határozza ezt meg a Európának joga, hogy bármilyen terméket termeljen, és azt fenntarthatóan tegye meg, de a piacnak is van beleszólása ebbe. Rúgasszonyra és a munkahelyekre kitérve utoljára, tudomásul vesszük, hogy az elsődleges termelés területén visszaestek a munkahelyek, azonban nő az a munkahelyek száma, akik a hozzáadott értékkel szolgáló szektorokban dolgoznak a mezőgazdaságban. 44 millió emberünk dolgozik a mezőgazdaság területén, és azok, akik az elsődleges termelésből kiesnek, például a piac nehézségek miatt, vagy az élelmiszerláncban jelentkező problémák és a konszolidáció miatt, azok ezen százalék meg a növekedéssel esetek ki van, elégít, ki van egyenlítve, amelyet más területeken tart, tapasztalunk. Köszönjük szépen, tartalmilag és időbelileg is jó volt. Most megadom szóval biztosnak a lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kérdéseket. Hogan biztos úr megválaszolt néhányat, én a többire eh, fogok eh, koncentrálni. Persze nincsen igazán jó eh, módszer, de megpróbálunk együttműködni az Európai Bizottságban annak érdekében, hogy a legnagyobb problémákat kezelni tudjuk, szabadkereskedelemben, ami az eh, esélyegyenlőséget illeti, ez nagyon fontos. Egyetlen eh, termék sem lépett be az európai piacra, amit itt megtiltottunk, tehát a hormonokkal kezelt eh, szarvasmarha hús tiltott, kész vége. Aztán a visszakövethetőség joga is létezik, jogszabály is létezik, a harmadik országnak is meg kellenek felelni. Aztán az állatjólét, az állatvágással és szállítással kapcsolatban ezt is ellenőrizik, auditok vannak, e, illetve vannak más e, állatjóléti kérdések, amelyekben együttműködünk e, más tagállamokkal, a WTO-val, és a CETA-ban is van állatjóléti munkacsoport ami a földrajz eredet meghatározásokat illeti. Amit Hogan úr mondott, körülbelül 1400 ilyen eredet meghatározás, védett eredet meghatározás van Európában, ez megmarad harmadik országokkal, tárgyalunk. A tagállamok a számukra legfontosabbakat megadják egy listán, hogy melyeket exportálják abban az adott országban. Tehát nagyon sok Európában védett terméket nem exportálunk egy konkrét országban. Vannak olyan országok, amelyekkel 140, 160, 170 eredet meghatározást védettünk le. Ez nem jelenti azt, hogy a többit ne védenénk. A, ami a viszkit illeti, a viszki témával kapcsolatban, Koreával, Dél-Koreával vannak kapcsolataink. A TTIP az USA-ban jártam, és Froman nagykövettel egyeztettünk, megnéztük, hogy hogy állunk és az év végére visszatérünk majd a mérlegvonásra, és megnézzük, hogy a tárgyalásokban mi történt. Persze hosszabb szünet várható most az új elnökkel, nagyon keveset tudunk Trump prioritásairól nem említette a TTIP-et eddig, és valószínűleg nem ez lesz az első dolog, amire ráveti magát, úgyhogy ebben most szünet lesz. Hogyan tudunk, eh, tudjuk visszanyerni a bizalmat a jövőbeli egyezményekre? Ez is egy nagyon fontos téma. Az Európai Bizottságban megpróbáljuk biztosítani azt, hogy a eh, szabadkereskedelmi egyezmények hatékonyak, eh, hogy ezek megfelelnek az emberek elvárásainak, hogy beváltsák az ígéreteket a KKV-k számára is, átláthatóak legyenek, nagy, értékeljük az átláthatóságot a tanács még mindig nem hajlandó minden mandátumot közzétenni, az önök támogatását kérjük a tanács meggyőzésére, emellett biztosítani próbáljuk, hogy minden szabadkereskedelmi egyezmény tartalmaz a sztenderdeket, de értékeket is amelyek fontos számunkra a, a munkavállalási sztenderdek, az emberi jogok, a szabályzási jog, ezek mind. Emellett a tagállamokkal, eh, nemzeti parlamentekkel, civil társadalommal együttműködünk, ez már megvalósul, de ezt eh, még hangsúlyozni kell. A tagállamok e- egyhangulag adják meg a mandátumot, és aztán az ő feladatuk eh, meggyőzni a saját választóikat, és elmagyarázni nekik, hogy most adtuk meg bizást, mandátumot a bizottságnak, hogy Mexikóval tárgyaljon például, és ez egy nagyon jó, fantasztikus egyezmény lesz. És aztán utána, amikor haladunk a, az egyeztetésben, folyamatosan az ő feladatuk tájékoztatni a polgárokat, és e, sokkal aktívabb szerepet kellene játszani a tagállamoknak, de ez nem történik meg. És emellett azok, akik a globalizáció vesztesei, és hát nagyon ritkán van az, hogy a szabadkereskedelem miatt tűnnek el a munkáják, inkább a robotizáció, a technológia, technológia fejlődése miatt történik ez meg. Nagyon fontos, hogy megfelelő eszközeink legyenek, hogy ezzel szembenézzünk. Az infrastruktúra, a képzés, stb. Egyes dolgokat európai szinten meg lehet oldani, megnézzük, hogy hogyan használjuk fel okosabban, intelligensebben az alapokat például. De jobb koordinációra is szükség lenne. Végül különböző jelentések vannak, amelyek, amelyek például a TTIP vagy a CETA hatását mérik. A legtöbb ilyen jelentés oda azt mutatja, hogy több munkahely lesz, nagyobb növekedés lesz, stb. És van egy tanulmány, amelyet teljesen más metodológiával végeztek el, amelyet soha nem hasz, amelyeket metódusokat soha nem használtunk szabadkereskedelmi egyezmények értékelésére, és ez nem komoly tudományos metodológia. E, általában a szabadkereskedelem mindig e, növekedéshez, e, a, a beruházás növekedéshez, illetve munkahely teremtéshez vezetett a dél-koreai egyezmény 250 ezer új munkahelyet hozott létre, agri ágazat, agri élelmiszer ágazat, ezek mind-mind több munkahelyel számolhatnak. Emellett Látunk egyéb korábbi egyezményeket is, és mindig több lett a munkahely. A történelem is ezt bizonyítja, úgyhogy ez így volt. Persze nem minden ágazat és nem minden tagállam profitál ebből, vagy jut el egyforma előnyökhöz, és ezért kell a sebezhetőbb szektorokhoz, illetve régiókhoz eljutni. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyiben hagynám a Hogan úr megválaszolta a többi kérdést. Köszönöm szépen a második fordulóra. Átadom a szót Szikierszki úrnak, a társ elnökömnek tessék. Köszönöm szépen. Harmincan vannak a listán, akik szeretnének hozzászólni. Mindenkinek egy percet tudok adni. Zulu úr, ön az első. Eh, Köszönöm szépen. Nem lehetek csak lelkes az alapján, amit hallottam e szerződések fényében, hiszen mindenki elmondta az érveit, de nekem más érvem van. Kérdezem Malmström asszonytól. Biztos, hogy minden ágazat és minden termelő hasznára válik egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodás? Nem elképzelhető -e, hogy egyes ágazatok bizony kárt szenvednek? Európa a legnagyobb mezőgazdasági termék exportőr a világon, és minden termelő, minden állampolgár más megközelítést igényel, tehát nem lehet -e egységes kijelentést tenni. Kérdezem, hogy a maradék 70%, amelyről a tanulmány nem beszél, hogy jár a szabadkereskedelmi megállapodások után? Mi Európában a minőségre kell, hogy helyezik a hangsúlyt, az olívaolaj, a bor, magas minőségű termékeit kell előállítani, ezeket földre az eredeti előlőkkel kell védeni. Befejezem. A kérdezem, amelyet többször már feltettem Hogan biztosnak, az, hogy milyen hosszú távú kép, jövőképe van Európáról, a mezőgazdaságról. Mi a célunk, hova haladunk? Pán Schulz, Pán Schulznak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Már annak is örülünk, hogy van egy ilyen tanulmány, hiszen már nagyon sokszor kértünk egy ilyen jellegű tanulmányt horizontális szempontból. Ugyanakkor úgy vélem, hogy az élelmiszer feldolgozó ipar érdekei a gazdák érdekeiből eredezkedhetőek. Például a sajt fogyasztása fogyasztásának növekedése nem feltétlenül növeli meg a gazdáknak jutatott pénzt. Tehát az ilyen nagyobb szövetségek, szerződések általában csak a nagy feldolgozóknak, például a Nestlének kedveznek. Hogyan tudjuk a kisebb gazdálkodók érdekeit is kiszolgálni az ilyen szerződésekkel? A másik kérdésem, az Európai Unió legfőbb termékei a, a rizs, a cukor, a sertéshús, vagy marahús. És a tojásokra például nem térünk ki. Viszont Ukrajnával kapcsolatban például az ukrán tojások nagy része az Európai Unióba tart, és az Európai Uniós tojástermelők e, jövőjét is befolyásolja ez. Hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy ez negatív hatással legyen a szektorainkra? Köszönjük szépen, Zere asszony. Köszönöm a szót. A tanulmányuk, az elvi tanulmányuk úgy tűnik, hogy nem veszi figyelembe azon néhány intézkedést, amelyek a liberalizációval kapcsolatban a gazdasági hatásokban megmutatkozhat. Önök is tudják, hogy mi történhet a kötelezettségek a, a bejövő pénzek csökkenésének a gazdaságunkra. Az Európai Unióba beérkező termékeknek ugyanazokat a kötelezettségeket kellene teljesíteniük, mint az itt termelt termékeknek. Hogyha pedig nincsenek meg ezek az ellenőrzések, ezek az elvárások, akkor olyan járványok jelenhetnek meg nálunk, mint a xilella fastidióza. Ezért fontos, hogy mélyebb tanulmányokat folytassunk le, hiszen olyan növények, zöldségek és gyümölcsök vannak az importon belül, amelyekre nem tudjuk, hogy pontosan milyen követelményeket terjesztenek ki más országok. Köszönjük szépen, Mandel asszony. Több gondolatot szeretnék kiemelni. Gyakran délkorára utalunk, és egyetértek önökkel, Mászrom asszonynal is, hogy valóban igen előnyös pozitív kihatásai voltak a megállapodásnak, különösen nagy, nagyipari ö, szektor, kémia, ö, ö, ö, vegyipar, ö, autóipar valóban a nagyiparra jó kihatások vannak, a KKV-kre kevésbé. Látjuk a dél-koreai megállapodásnál, és ez fontos kiemelni. Valóban így van ez. A dél-koreai egyezmény megállapodással kapcsolatban a szociális kihatásokról sokkal kevesebbet szólunk. Szeretném a korai bérek, szakszervezeti jogok szintjén az előrelépésről beszámolna. Második gondolatom Megint csak a megállapodások. A legtöbb ilyen megállapodás például Dél-Koreánál az ö, Egyesült Királyság élvezi leginkább előnyeit. A Brexit után mi történik majd ezzel kapcsolatban? Figyelembe veszük-e a Brexitet? Harmadik nagy gondolat a CETA. Beszéltünk a földrajzi jelzőkre. 10%-ot fedünk le, igen sok a kivétel. A kivételeknek mi a hatása a földrajzi jelzőkre? Utolsó gondolat, a hormonellenőrzés. A hormon kezelt marhahús kérdése. Félek, hogy újra közegészségügyi botrányba fajul majd mindez. Dante képviselő. Köszönöm a világ lakossága növekszik, a világ gazdagsága is, és valóban ki kell tekintenünk az új piacok felé. Úgy gondolom, hogy jó eljárási módnak tűnik a kereskedelmi megállapodás, de úgy tűnik, hogy valahol az agrárium a váltópénz. Köszönöm ezen kumulált gazdasági tanulmány kihatásainak ismertetését, de nem veszi figyelembe azon megállapodásokat, amelyeket már megkötöttek, és azt gondolom, hogy a megkötött megállapodásokra is ki kellene már tekinteni, nem csak azokra, amelyeket majd a jövőben fognak megkötni. Ami a ö, hússal kapcsolatos számadatok illeti, igen meglepnek a számok az összadatokhoz képest, amelyeket én ismerek. Hogyha például a Mercosurral megállapodást kötünk, akkor a kereskedelmi ö, mérleg deficites lesz, mínusz 3 milliárd milliárd 560 millió euróba fog ez kerülni. Lesz arra pénzünk? Lesz arra esélyünk, hogy valóban kompenzáljuk a gazdák kiesését? Ez nem ugyanarról szól, mint hogyha most a földről beszélünk, vagy éppen az agrárgazdákról. Köszönöm, biztos két kérdésem van az első kereskedelmi megállapodás igen pozitív volt általánosságban az agrár ö, szektorban, ö, tejtermékek területén, valamint a sertés szektorban. A marhahús ágazat az problémás. Ennek figyelembevételével az elkövetkező kap esetében a bizottság majd figyelembe veszi -e a a kapcsoltabb támogatást a sertés esetében, vagy esetleg majd a marginalizált profittal rendelkező ágazatok gazdáit inkább a sokszínűbb gazdálkodás felé kívánja majd ösztönözni. Hogan biztos az, ora, az, az orosz tiltásnak milyen kihatása van az ázsiai delegáció tagjaként Indonéziában jártam. A CCS-nek milyen kihatásai vannak a lehetőségek kiaknázásában ezen gyorsan növekedő területen? Tarabella biztos. Tarabella képviselő a tanulmányjal kapcsolatban. Mindenki számára nehéz a rizs, a cukor, a, a vörös hús, valamint a, a szárnyasok esetében is csökken majd végül is a, a Vám viszont az nem igaz, hogy a tejtermék esetében majd a, a, a jobb lesz a helyzet, mert az ár 2-4%-kal fog növekedni, hiszen 25 cent literenként az, amit mondjuk termelők kapnak maguk, tejtermelők. Mászrőm asszony, önnek nem teszek föl kérdést, miért? Mert nem, ér, nem érdemli meg. Mindig is ultraliberális biz, gondolataihoz kapaszkodik, azokba kapaszkodik, Afrikával a megállapodásokat az Európai Parlament fogja tárgyalni. A dakari piacon ma exportáljuk a töbleteinket, és a olyan alacsony áron, amelyel konkuráljuk a kistermelőket Afrikában. Még rosszabb lesz a helyzet a megállapodás után, ön erre büszke, továbbra is tartja magát ahhoz, hogy minden szabadkereskedelmi megállapodás a jólétet hozza meg minden egyes érdekelt országban? Okay, thank you. Takula. I see the cumulative impact. Úgy láttam, hogy a kumulatív hatásai a kereskedelmi megállapodásnak az agrártermékek esetében igen nagy fontossággal bírnak. Fontos ez hosszú távon a kereskedelmi politikák területén. Specifikus kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Egyébként kollégáim is utaltak már rá. Én úgy látom, hogy semmi értelme ezeket az SPS-sel kapcsolatban megismételni. É- ami pedig a mikrobiológiai rezisztenciát illeti, azt gondolom, hogy további nehézségekbe ütközünk még itt. Megjénes asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a biztosoknak. Az el, legutolsó felszólalóhoz szeretnék kapcsolódni. A tanulmányuk megerősítették azon vélekedésünket, hogy jogos az aggodalmunk a marha hústermelés okán. Mit teszünk, mit tervez a bizottság ennek a tudásnak a birtokában? Malmström biztos asszony azt mondta, hogy az elemzés még hiányosságokat mutat. A mi részünkről azt mondhatjuk, hogy fontos, hogy rendelkezésünkre áll ez a tanulmány, fel tudjuk vetni ezt a kérdést, de ugyanakkor valóban tudni szeretném, hogy milyen kihatással jár ez majd. Sokat hallunk a kereskedelemről, de a fair trade, a fee, free trade mellett, mint, mint szlogen nem hangzik el? Ugyanakkor más ágazatokban vannak kereskedelem védelmi mechanizmusok, ahol nem működik jól a piac, felléphetünk, lehetőségünk rá le ilyen mechanizmus az agrárágazatban is. Most pedig Agiléra asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésre szeretnék <clears throat> visszatérni, illetve nem visszatérni, hiszen fel se vetették ezt a kérdést, és e két kérdés alapján egy kérdést teszek fel. Hogan biztoshoz intézem ezt az egy-két kérdésből összegyúrt egy kérdést. Az élelmiszerbiztonság és a gondosság elve hogyan érvényesül? Ez az elv oda vezetett, hogy sok <clears throat> maradvány anyag hogy a szerekből származó maradványanyagokat egyre problematikusabbnak tartják a fogyasztók, és ilyen módon a termelők óhatatlanul génmódosított vetőmagokat kell, hogy kivessenek. Még a glifozátot például más országokban még engedélyezik. Mit tervezünk tenni, Hogan biztos? hogy a mezőgazdasági ágazatot segítse. És kérdezem, hogy a földközi tengeri térségében lévő kultúrák, a zöldség, gyümölcs és az oliva kérdésére miért nem koncentrál jobban? asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogem biztos úr beszélt arról, hogy a kereskedelem átpolitizált, és ez persze a TTIP várható következő tárgyalási fordulója fényében teljesen egyértelmű. Az Egyesült a közös fellépés nagyon fontos. Az Eurostat számok azt mutatják, hogy az Egyesült Királyság exportált agrifood terméke 16 milliárd eurót tett ki, az importált agrifood termékek 40 milliárd eurót tettek ki. A francia <clears throat> és az ír termelők legnagyobb felvevője mi vagyunk, az ír marhahús felvevője is mi vagyunk. Ugyanakkor a mi piacunkról sok tej kerül Írországba. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a jelenleg zajló turbulens politikai események fényében is meglegyen a piaci hozzáférés? Én is köszönöm az előttem szólók nevében valóban a tanulmányt, és a gazdák, európai gazdák kérdésére felelünk meg valóban úgy tűnik, hogy futunk a megállapodások után, és ez nem felel meg az elvárásoknak. A globális megfontolások fontosak, viszont a kockázatok is növekednek. Egy jó kereskedelmi megállapodás az nyitás egy piac felé, export, valamint az érzékeny ágazatok meg, megvédése öt fenntartás csak néhány szektort fed le, uh, már pedig az igen munkaerőigényes szektorokból kifejezettek. Uh, 12 megállapodást tanulmányoztak, már pedig a marokkói megállapodás hatása a paradicsom szektorra nem került be ide. Fontos uh, szívügyem nekem a, az ár volatilitásra az agráriumban, ez igen sajnálatos. A tanulmány azt mondja, hogy homogén az európai ágazat, már pedig tagállami lebontás és regionális lebontás nem szerepel benne. Közpolitikák, nyilvános politikák tárgyalása Európában ugyanez azokkal az ágazatokkal kapcsolatban, amelyekre kihat a megállapodás, ma pedig válaszokkal a kapban nem, nem szolgálunk. Hazakán Köszönöm a szót. Elnök úr, röviden össze tudjuk foglalni az ilyen eh, szerződések következményeit. Egyszerűen katasztrofálisak a fogyasztók és a környezetvédelem számára is. A kereskedelem növekszik, de a bolygónk nem képes ezzel együtt, mű, együtt növekedni. Rengeteg regionális önkormányzat, fogyasztó, állat, növény és, eh, parasz, és eh, gazdálkodó veszíti el lehetőségeit úgy tűnik, hogy ezek a bizottságok egyáltalán nem veszik figyelembe, hogy milyen véleményük van nekük a, nekik a CETA-ról. Hogan biztos, hogyha szeretné tudni, hogy mik a CETA hatásai a mezőgazdaságra, akkor van már egy hivatalos nyilatkozat az Agrárbizottság részéről a CETA-ra vonatkozóan. Ugyanis egy semmit mondó meghallgatással egyáltalán nem segítünk a fogyasztóknak és a gazdáknak sem. Poseł Mato. Gracias, presidente, comisarios. Creo que los acuerdos... Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a megállapodásoknak van pozitív kihatások, viszont elkerülhetetlen negatívumokkal is járnak. Azt érjük, azt érezzük, hogy ezek a megállapodásokat igazából az agrárium fizeti meg az árát. Mindig ők. Az agrárium minden egyes résztvevője. Bizonyos régiókban, a Kanári-szigeteken, ahonnan én jövök, valóban azt látjuk, hogy bizony minket felejtenek el, és igazából mi fizetjük meg az árát, milyen okok miatt, milyen vízáradékok vannak benne ezekben a megállapodásokban, például jó lenne, hogyha a kifejezetten perifériára szorult, szorult régiókra is külön kitérne ez a tanulmány. Hogan biztos és Malmström biztos. Az agrár eh, gazdák eh, Bulgáriában eh, ismert, ismerem, hogy milyen a helyzetük, kis családi vállalkozások és a fiatal gazdák igazából nem tudnak a további versenynek megfelelni Európában. A kanadai agráriumban komoly potenciál rejlik, hiszen óriási ország, mégiscsak az EU itt 500 millió emberről szól. A mi gazdáinkat hogyan védjük? A mi gazdáinkra mindenképpen negatívan hat majd ki az FTA-k, mindenképpen a perifériára szorultak számára a legnehezebb. A CETA pedig mindezt majd csak még súlyosabbá teszi, és megint csak a gazdák fogják meginni a levét. Az export értékelés uh, is azt mutatja, hogy ez, ezernyi munkahely fog megszűnni, ha a CETA a jelenlegi formájában kerül végrehajtásra. A perifériára szorult régiók esélyeit, érdekeit hogyan védjük ezen megállapodásokban? Felenegen úr, elnök úr, azt mondtam, hogy fontos megvitatni ezeket az agrárkérdéseket. Ez teljes botrány, hogy a mezőgazdasági szakbizottság úgy döntött, hogy nem foglal állást a CETA kapcsán. Égbe kiállt a botrány ez. Hogan biztos azt mondta, hogy pontos, igaz információval rendelkezünk. Hát ezzel egyetértek, és remélem, hogy változóban van az, hogy önök hogyan folytatják a tárgyalásokat, hiszen ahhoz, hogy pontos és igaz információval rendelkezzünk, én például bementem az olvasóterembe, a TTIP olvasóterembe, és egyszerűbb volt a berlini falon át, vagy sőt a tűfokán is egyszerűbb volt átjutni, mint bejutni a TTIP olvasó terembe Langen úr azt mondta, hogy ez egy hatalmas eredmény volt. Én azt gondolom, hogy ez egy eh, szemfényvesztés volt. Hogyha nem kapunk egy eh, papírt, nem készíthetünk jegyzeteket, akkor eh, ez a, a pontos, megbízható információt nem szerezhetjük be, köszönjük, mondja az elnök. Ilyen módon tehát meg kell változtatni a tárgyalások menetét. Buda úr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 pentru agricultori, nu atât cât să, cum să... Igen, ami a gazdákat illeti, valóban hogy lehet jobban termelni, többet termelni, de jobban értékesíteni? Még akkor is, hogyha megállapodásokban nem mindent látunk, de 11,5 milliárd az, ami az export, EU export tétele. Az import összeget is szeretnénk hallani itt, mert ez is legalább annyira fontos. Szeretném még azt is megkérdezni, hogy van-e vajon igazából tagállami megosztás ezen összeg elosztása 11,5 milliárd eurónál. Most ezt az összeget tehát eh, megosztják, megosztják-e, elosztják-e egymás között a tagállamok? Ki mely, milyen módon járul hozzá tagállami szinten ezen összeghez? Csak a nyugati eh, tagállamok, vagy pedig a kelet-európai államok is profitálnak mindebből, Kína és Japán. Említették, hogy hét ország hét európai tagállam részese ezen megállapodásnak. Köszönöm, elnök úr. Hollandia kereskedelmi és exportország. Ezzel lettünk nagyok, és a mezőgazdasági szektor nagy részben támogatja a SZETÁT. Hollandiában ez a valóság, és ezek között nagyon komoly kritikus megjegyzések is vannak. Ezért öntől szeretném hallani a választ biztos, igen biztos, most beszélt a fenntartható termékek elősegítéséről. Van egy konkrét tervünk, a Juncker terv, 4 vagy 500 milliárd euró van ebben még benne. Nem tudunk egy olyan projektet kidolgozni, amelynek keretében a szűk keresztmetszeteket felszámoljuk, és a fenntartható termékeinket, melyek iránt komoly kereslet van Európában és globálisan is, tovább fejleszteni. Erről is beszéltünk. Beszéltünk emellett a naftáról is, amely a múltban bemutatta, hogy nagyon komoly problémákat hoz be a kereskedelembe. Én úgy érzem, Hogan biztos úr, hogy ez nem teljesen egyértelmű a helyzet, ugyanis nagyon sok területen állt még le a mezőgazdaság globálisan. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr beszélt az utazásokról, amelyeken részt vett az országokról, ahova elutazott. Úgy hiszem, hogy ez az aktív megközelítés nagyon fontos. A hétvégén találkoztam olyanokkal, akik önökkel utaztak, és pozitívan nyilatkoztak az ön fellépéséről. Azt hiszem, hogy nem kell félnünk a világpiactól a magas szintű termékeink tekintetében, de azon csodálkoztam, és itt Malmström asszonynak igaza van, hogy olyan tanulmányt készítünk, ahol éppen ezeket a magasan feldolgozott termékeket kihasználjuk. A legnagyobb export eséllyel a bor rendelkezik, csak feldolgozott termékekkel van esünk a világpiacon, nem hajó mennyiségű marhahússal, vagy pedig gabonával. A földrajzi eredetjelölők kapcsán van egy kérdésem. Kíváncsi volnék, hogyan jött össze e, a földrajzi eredetjelzők ezen száma, hiszen általában mindig ugyanazokra ugyanazokat pécézik ki, ugyanazokat emelik ki. Tehát kíváncsi volnék, hogy egyes országokra lebontva hogyan találják meg ezeket az eredetjelzőket. Köszönöm, mondja jár képviselő, köszönöm a szót. A zárt nemzetgazdaságok rendszerét sokszor kipróbálták a történelem alatt, de ez mindig csődöt mondott. A zárt, zárt nemzetgazdaság ha működött volna, nem jött volna újraegyesítés Németországban, és valószínűleg az első nyelv, amelyet beszélnénk most, az orosz volna, ha működne a zárt nemzetgazdaság. Nem féltem a hatékonyságunkat, nem féltem a minőségünket, de a közvetett költségek kapcsán aggájaim vannak, például a környezetvédelem tekintetében. Nem volna itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk, hogy a világban máshol hogyan termelnek, hiszen a közvetett költségeket nem tudjuk érvényesíteni a termékekben, már pedig ezek fontosak. Köszönöm, Kárti képviselő. Thank you, Chairman, and welcome, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr, üdvözlöm a biztosokat. <clears throat> Elnök úr, üdvözlöm a biztosokat. Malmström asszony, ön az európai politika Donald Trumpja. Nem figyel a szakértőkre folytatja a saját hiedelmeinek hirdetését a Mercosur kapcsán, holott a civil társadalmi szervezetek, a szakszervezetek, a gazdálkodók, a civil szervezetek mást mondanak, a konzultációs folyamat is felhívta volna figyelmet, ahogyan Donald Trump becsukta fülét, szemét a szakértő vélemények előtt, ön is fittyet hány mindenre, hanem a saját liberális világnézetét képviseli ön felel azért, hogy az európai állampolgárok elidegenednek Európától, ön felel azért, hogy Európa löppenjei és ferázsai egyre több szavazatot nyernek. Főleg az agriban ülő európai képviselők számára üzenet ez, támogathatjuk a gazdálkodóink, vagy támogathatjuk a CETA-szerű megállapodásokat, de mindkettőt egyszerre nem tudjuk támogatni. Yusuf képviselő. Jest, będzie prezydentem wielkiego kraju. Dziękuję. Kusnyuk képviselő. E, Köszönöm szépen. Ez a jelentés nagyon optimista hangot üt meg az európai mezőgazdaság tekintetében, de Ez feltételezi, hogy a kereskedelem kiegyensúlyozott, szimmetrikus a harmadik államok és az Európai Unió kölcsönösen és szimmetrikusan megnyitják a saját piacaikat. Ám tapasztalataink ez idáig a harmadik államokkal való kereskedelemből azt mutatják, kereskedelemből szerzett tapasztalataink, azt mutatják, hogy éppen a mezőgazdaság területén kell kedvezményeket tennünk válságazatok érdekében is. Ebben a jelentésben mindez nem öltestet, nem jelenik meg. Ráadásul az európai termelőknek rengeteg környezetvédelmi, egészségügyi feltételnek meg kell felelniük az állat jólét vagy jól lét, egy vagy két el, szóval az állat jól lét vagy jólét tekintetében is. Ezeket figyelembe veszik a kereskedelmi megállapodások során. Krupa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem volna. Senki cselephet ez meg, hogy kérdezni akarok. A, világ, a globális kereskedelem, a világkereskedelem milyen kihatással jár majd a környezetre és az emberek, a fogyasztók egészségére. Én magam orvos vagyok és bizony rengeteg új betegség üti fel a fejét, terjedőben a rák, a civilizatórikus betegségek, nő az antibiotikum rezisztencia, igen aggasztó az a helyzet. Mindez arra vezethető vissza, hogy folyamatosan mérgezzük magunkat. Peszticid maradék, maradványokat eszünk, élelmiszer kiegészítőket fogyasztunk, a CETA-val új hormonok, növekedési hormonok jutnak majd be a piacra, és új antibiotikumokat is használhatnak majd a gazdálkodók. Egy kanadai tárgyalópartnerem tájékoztatott arról, <clears throat> hogy a CETA aláírás után még rosszabb lesz a helyzet. Madame, Sorry, mondja az elnök. De a felszólaló folytatja. Köszönöm szépen a biztosoknak, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy Hogan biztos úr egy új szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére tesz erőfeszítéseket. Kérdésemben az importra szeretnék koncentrálni a tisztességtelen versenyfeltételeket ki kell szárni. Tudjuk, hogy a mi termékeink sokkal magasabb minőségűek, mint a harmadik államokról jövő termékek, de biztosítani kell a megfelelő versenyfeltételeket, hatékonyá kell tenni a feltételeket, különösen az ultraperifér régiók termelői számára. Kérdezem tehát a biztostól, hogy hogyan tudjuk a mi termelőink számára biztosítani a feltételeket, és hogyan tudjuk kizárni a tisztességtelen versenyt. Még egy kérdésem van. Nagyon fontos, hogy értékeljük a kereskedelmi megállapodások hatását, de ezt az ultraperifér régiók tekintetében is meg kell tenni. Köszönöm szépen. Az USDA, az USA külkereskedelmi minisztériumának szakvéleményét a önök tanulmányában miért nem vették figyelembe, a méz és borágazat tekintetében miért nem vették figyelembe ezeket az eredményeket, és a növekedés végét előrejelző tanulmányokat miért nem vették figyelembe, és miért nem elemzik azt, hogy hogyan szoríthatják ki a harmadik államokból, term, harmadik piacokról jövő termékek a mi termékeinket, és miért, és folytathatnám még, miért, miért, miért a társadalom óhaját, kívánságát miért nem vették figyelembe. Választ is adok erre. Ez a tanulmány elhibázza a témáját, semmilyen fajta szocioökonomiai, társadalmi, gazdasági elemzést nem hajt végre, csak a kereskedelemre koncentrál. Malmström asszony ön szemellezőt visel, csak a kereskedelem kérdésére figyel. És jelzem még egyszer, aki ezt a tanulmányt képviselte, készítette, azt gondolta, hogy a mezőgazdaság és az agrártermékekkel való kereskedelem ugyanaz. Nem, ez két különböző dolog, és itt veszít majd az európai mezőgazdaság. Korráú képviselő. Grazie Presidente. Io riconosco l'importanza. Köszönöm. Tudom, hogy a, ezek a megállapodások nagy kihatással járhatnak a mm, Ekvador és más fajta területekre, de én bizony Olaszországot, mégpedig Dél-Olaszországot képviselem itt a parlamentben, és azt kell, hogy mondjam, hogy a 12 kereskedelmi megállapodás más hatással lesz a dél-olasz kereskedelmere. Úgy gondolom, hogy itt kísérleteket végeznek, egy ideológikus kísérletet végeznek, és az olyan piacokon, amelyeket a multinacionális cégek dominálnak, nem lehetünk sikeresek. egész egyszerűen nem hozzuk helyzetbe a, a saját termelőinket, nem megfelelő védelmet biztosítunk, például az észak-afrikai államokkal való kereskedelemben sem. A hatástanulmány nem elég mélyreható, és nem veszi figyelembe éppen a sérülékeny ágazatok helyzetét. Azt szeretném érteni, hogy ki nyer és ki veszít a megállapodások következtében. Köszönöm szépen biztos uh, úré, hölgyi a szó. Megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök. Egyértelmű, hogy minden minden megállapodásnak megvannak a korlátai. Én és Hogan biztos is egyértelmű volt ezzel kapcsolatban. Lehet ez a módszertani hiányosság, vagy forrás hiányosság. Többféleképpen lehet ezt megvizsgálni. Azonban van legalább egy tanulmány, amely ad néhány indikátort, ami hasznos számunkra, amikor ilyen szerződéseket dolgozunk ki, és rávilágít az érzékeny területekre. Természetesen ezeket a jövőben is figyelembe vesszük. Ez csupán egy a sok tanulmány közül, és természetesen korlátjai ennek is vannak, de biztos vagyok benne, hogy Hogan biztos ennél részletesebben is választ tud adni. A kereskedelmi megállapodások nagyon fontosak a gazdaság felenítése érdekében. A globális növekedés 90%-a Európán kívülről származik, ezért ezen piacokkal kapcsolatot kell kiépíteni a kereskedelmi megállapodások nem oldanak meg minden gazdasági problémát, nem adnak választ minden kérdésre, de egyértelműen az egyértelmű, hogy munkahelyeket és növekedést, illetve beruházást nyújt, juttatnak nekünk mindenképpen vannak olyan trendek, amik nem mindenkinek az előnyeit szolgálják egyformán, és önmagukban nem adnak gyógyírt a gazdasági válságra, hanem más gazdasági tevékenységekkel kell őket kiegészíteni. Ezért is fontos az ilyen értékelések végrehajtása, hogy pontosabban lássuk, hogy hol vannak az értékes szektoraink, hogy minél előbb meg tudjuk ők, elkezdhessük megmentésüket. Elnök úr, azért vagyunk itt, hogy dialógust folytassunk. A liberalizmus és Trumphoz való hasonlítgatás, illetve az inzultusok egyszerűen nem visznek minket előre. Szeretnénk érték alapú, átlátható, inkluzív kereskedelmi politikát kialakítani. Én is egyetértek ezzel, ezt szeretnénk elérni, mindannyian. Azonban azt is elmondtuk mind a ketten nagyon egyértelműen, hogy mindig vannak a globalizációnak vesztesei is. Ez is nagyon komoly kérdés, ezt is figyelembe kell venni. Sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy mind európai szinten, mind nemzeti szinten enyhíteni tudjuk ennek a negatív hatásait, hogy az emberek felkészüljenek ezen változásokra. Azonban nem eh, vádolhatjuk kizárólag a nemzetközi kereskedelmi szerződéseket a munkahelyek elvesztésért, hiszen ezek a technológiai fejlődésből, a modernizációból is eredhetnek. Ez persze az adott személy szintjén egészen mindegy, ezért szükség van eszközökre. Tarabella úr, nem értünk egyet a CETA-val kapcsolatban, nem értem, hogy miért veti szemünkre e- ezt. Az, ami az afrikai e- egyezményeket illeti, ezek e- aszimmetrikus egyezmények, nem minden ágazatot nyitunk meg, és ők sem bizonyos ágazatokat védenek továbbra is. A kereskedelem és a fejlesztés együtt kéz a kézben jár. A regionális integrációt igyekszünk bátorítani, és azok az országok, amelyek megkötötték velünk ezt az egyezményt, azok ezt támogatták, és ők elfogadták saját parlamentjükben ezeket az egyezményeket, de Szenegállal nincs ilyen egyezményünket, úgyhogy nem tudom, hogy milyen például beszél Dakárral, Dakárral kapcsolatban. Ez most itt nem az Európai Bizottság hibája. Uh, tulajdonképpen az a célunk, hogy modernizáljuk és frissítsük őket, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak szembeszállni a kihívásokkal. És természetesen a mezőgazdasági dömpinget is le tudják fedni. Az export számokkal kapcsolatban, ami szintén kérdés érkezett, megvannak ezek a statisztikák, itt nincsenek meg, de el tudjuk önöknek küldeni, hogy részletesen megnézhessék, hogy milyen országban milyenek az export mennyiségek. Arin asszony? Ami a nagy cégek, amelyek előnyt kovácsoltak ezekből. Ez igaz, vannak ilyenek, de nagyon sok KKV is van. Ami a Peru, illetve a kolumbiai egyezményekkel kapcsolatban 1500 kis európai cég kezdett el Peruval kereskedelmi kapcsolatot folytatni több száz kis eh, KKV Kolumbiával. Ezeket a számokat önnek át fogom eh, küldeni, ugyanis eh, nemrégiben kaptuk ezeket, és ez jó hír. És elnök úr, azt hiszem, hogy én ennyiben hagynám. Ó, köszönöm szépen, biztos asszony. Hogyha úgy érezte, hogy megsértették önt egyes képviselők. Remélem, hogy elfogadja a bocsánatkérésemet, mert ez nem volt szándékos. Hogan biztos úrnak adom meg a szót, 7 órakor be kell, be kell zárnunk az ülést. Zul úr, nem kell egyezményt kötni minden áron. Azt gondolom, hogy a tanulmány nagyon fontos, és mindenképpen jó a különböző szenáriókat megvizsgálni, hogy mi történhetne. Azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos információ a tárgyalások kontextusában, amelyeket folytatunk éppen. A tanulmányban úgy tűnik, hogy sokan elolvasták a, ez, csak, a, csak az összefoglalót, olvasták el, én is azzal kezdtem, de aki elolvasta a részleteket, az látja, hogy az összefoglaló paraméter azt mutatja, hogy két technikai témát is lefettünk a tanulmányban. Az usa nem vontuk ebbe bele, nem fogadjuk el a feltételezéseket. Annak érdekében, hogy segítsek azoknak, akik komolyan érdeklődnek a témával kapcsolatban, az INTA és az Agri bizottságnak el fogok küldeni egy linket, amely, egy, vagy egy egyoldalas összefoglalót, és ebben további információhoz jutnak. 32 éve vagyok én is politikus, úgyhogy megértem, hogy nem olvasnak el több száz oldalt, a parlament és én is sokat foglalkozunk az élelmiszerlánc, vagy ez kereskedelmi lánc kérdésével, mennyit kap a gazda, mennyit kapnak a kereskedelmi láncok. 2017-ben visszatérünk erre a témára, ez a munkaprogramunkban szerepel, és megnézzük, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani a termelőknek a, keres, az élelmiszer láncolat többi tagjával szemben, hogyan tudjuk őket védeni. Más dj segítségével a verseny és a Grow DG segítségével dolgozunk bizonyos javaslatokon. Herant Garcia asszonyjal egyetértek, a, ez kölcsönösségre van szükség, és megpróbáljuk ezt, évek óta próbáljuk elérni. Ezzel teljesen egyetértek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt elérjük. Ami a növényegészségügyet illeti, ez is fontos téma, főleg a mediterrán országoknak. Számos egyezményt eh, sikerült kötnünk eh, afrikai országokkal, és mm, megfelelő ellenőrzésnek, programoknak kell működniük, hogy megakadályozzuk ezeket a, ezeknek a betegségeknek, növénybetegségeknek a bekerülését az Európai Unióba. Arra ösztönzöm a tagállamokat, hogy legyenek résen, és megfelelő ellenőrző rendszereket alkalmazzanak. Tudom, hogy mindig a bizottság a hibás mindenért, ami mm, félre megy, de egyes kérdésekben a tagállamok is hibásak, és meg fogjuk nézni még egyszer a shared management kérdését a mikrobák elleni ellenállás is nagyon fontos. André Kajzes úr nagyon komolyan foglalkozik a témával. A G20-ak mezőgazdasági nyilatkozatában is szerepel ez. Ez egy fontos téma, e, és a peszticidek kérdése ugyanúgy. A mezőgazdasági importra e, ez kifejezetten vonatkozik. Danta úr említette a szarvasmarha e, problémát. Ez igaz, hogyha egy ilyen szenáróban állapodnánk meg, de ez tulajdonképpen csak azért dolgoztuk ki ezt a szenáriót, hogy lássák, hogy mi történne, hogyha nagyon egyoldalra billenne a mérleg. Azt hiszem, hogy a tárgyalóknak is fontos ez, Malmström asszonynak nekem is, azonban az előző egyezményeket is tartalmazza ez a tanulmány, és ezek csak szenáriók, nem javasoljuk ezeknek a végrehajtását, csak fel akarjuk mutatni, hogy milyen hatásai lehetnének ezeknek a különböző szenárióknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt csak arról van szó, hogy megnézzük, hogy mi az, amit érdemes, és mi az, amit nem érdemes megtenni. Ami Indonéziát illeti, az ázián térségben nagyon jók a lehetőségek, növekvő népesség, keresik a termékeinket, általában Ausztráliából, Új-Zélán, Új-Zélandból kap, kapják a termékeket, 25%-ban önállátóak tejből és tejtermékből, úgyhogy ez kiváló lehetőségeket biztosít számunkra. Indonéziával, Vietnámmal igyekszünk megállapodni. Még két-három évbe telhet lezárni a szabadkereskedelmi egyezményt velük, hatalmas a potenciál. Tarabella úr nem lenne eh, jó, hogyha ezeket a szenáriókat megvalósítanánk. Azt hiszem, hogy Malmström asszony megválaszolta az afrikai egyezményekkel kapcsolatos kérdést. Mit fogunk csinálni ezzel az információval? A tanulmánynak a hatása az, hogy már vannak kereskedelemvédelmi intézkedések, amelyek működnek, Aguilera úrral egyetértek, a gazdák bizony nehézségekbe ütköznek, a termékeket el kell vinni a piacra, oda kell vinni, ahol van rá kereslet, A rizs nagyon érzékeny téma, és számos szabadkereskedelmi egyezményben felrepül, de a mediterrán térség termékeivel kapcsolatban ola, olívaolaj, stb. még további egyeztetésekre van szükség. Lehet, hogy több információt tudok majd adni a mediterrán térség eh, termékeiről, olívaolaj, borsa, többi egy későbbi időpontban. Eh, Dac asszony, a Brexitet illeti, nem fogunk ma este a Brexitről eh, beszélni, meg egyébként se fogom én ezt eh, sebben szerepem. Az Egyesült Királyság tett egy, eh, hozott egy döntést, nem az EU tette, hozta meg ezt a döntést. Gondolom, hogy végig gondolták ennek a hatásait, mielőtt erre a döntésre jutottak, ennyit tudok mondani. Végeredményben én tudom, hogy nagyon sok kérdés merül fel. Flanagan urat szeretném biztosítani, hogy vannak olyan témák, amelyekben az életben nem fogunk egyetérteni, de az Európai Uniónak véleményem szerint ez egy pozitív, végkifejletű egyezmény lesz. Ön nyilván más szempontból vizsgálja a témát, mert környezetvédelem NGO szempontból. Az Európai Unió büszke lehet az állatjóléti környezetvédelmi, és a többi sztenderdjeire, amelyeket megőrzünk az egyezményekben. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és át fogom küldeni a, az anyag összefoglalójának magyarázatát. Köszönöm. Köszönöm a biztosoknak. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Várjuk a bizottság magyar az önnyilatkozatát. Mit mondjak? Hasznos ülés volt ez. Ne felejtjék, kérem el, egyikőjük sem felejtje el, hogy az INTA tagjai foglalkoznak az Agri számára oly fontos kérdésekkel, és nagyon örülök neki, hogy az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság mindig pozitívan tekint az agrár kérdésekre. Végezetül Langen képviselő kapszott. Én is nagyra értékelem ezt az együttműködést, az Agri és az Int együttműködését. Köszönöm, mindenkinek szép estét kívánok. Köszönöm szépen. A koordinátorok jelentését elfogadhatjuk, következő ülésünk december 5-én lesz. Köszönöm én is mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak, a tolmácsok meg köszönik, hogyha hallgatták őket.